Benova képviselő asszony kért eh, szót. Prego. Tessék. Non funziona il microfono. Nem működik a mikrofonja? Akkor Nyugodtan a Szaszoli, lépjen át a Szaszoli kolléga mikrofonjához, legyen szíves, ha nem működik. Buongiorno. Eh, prego i servizi di controllare perché non funzionano. Azt kérem a szolgálatoktól, hogy legyenek szívesek, ellenőrizzék, hogy miért nem működik a mikrofon. Segítséget kérnék, nézzék meg a mikrofont. Vuol riprovare, onorevole Benova? Benova asszony szeretné megpróbálni a másik mikrofont is? Parancsoljon! Sí. Europa, Europar.europa.eu Sì. Gianni. Eh, stiamo cercando di risolvere il problema. Most próbáljuk megoldani a problémát, a mikrofon problémát a, a szolgálatokkal. Onorevole Benova, devi aspettare. Benova asszony, egy pillanatot legyen szíves várjon. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez a probléma felmerült. Technikai probléma van, bocsánatot kérek. Független ez az elnökség szándékától ez a probléma, ez nem a mi hibánk. He says that he wants an oral explanation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 A Lechner jelentése kapcsolatban szerettem volna magyarázni a szavazatomat, cégnyilvántartások összekapcsolása, úgyhogy ha itt tartunk, akkor mindjárt el is mondom, hogy miért szavaztam úgy, ahogy szavaztam. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, ez egy nagyon fontos, tegnapi este vitáztunk róla, és ugye a cég, cégnyilvántartások összekapcsásának témájában folytotta folyt a vita. Természetes és jogi személyekről van itt szó, és tulajdonképpen a különböző üzleti felek, illetve a hitelezők vonatkozásában is nagyon lényeges ez a kérdés. Nagyon sok adat kerül forgalomba a különböző vállalkozások tekintetében és a belső piacunkat is erősíteni tudjuk majd ennek révén. Azt gondolom, hogy ezt a rendszert meg kell erősítenünk. Köszönöm Benova asszonynak, és még egyszer elnézést kérek a technikai probléma miatt. Nagyon pontos volt a kolléganő, és betartotta még az egy percet is. Úgyhogy nagyon köszönöm, és Daniel Anannak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos vagyok abban, hogy emlékszik a Dr. Zsivágó film végére, amikor a burzsóázi és az arisztokraták még pesgőt iszogatnak egy étteremben, a bálteremben, miközben kint már ö, tart a felkelés. Hát nem ez az első alkalom, hogy egy ilyen pillanatot megélünk. Most láttuk az Euróbarométer felmérésben, hogy az Európai Unióba vetett bizalom ennél alacsonyabb még soha nem volt. Az állampolgárok nagy része nem hiszi azt, hogy hasznára van az Európai Unió. Meghallottuk itt a kollégáktól, hogy ez azért van, mert nem teszünk eleget, többet kell tenni. Az Európai Bizottságtól azt hallottuk, hogy ez a nemzetállamok hiánya. Persze, az emberi természet ilyen, senki nem akarja saját magát vádolni a népszerűtlenségéért. De talán jó lenne, Hogyha kaphatnánk egy kis útmutatást arról, hogy az euró, a bankok megmentése, a felelősségvállalás egyenlőtlensége okozta ezt a helyzetet, és ezért voltak ennyire rettentesek az eredmények. Hadd zárjam azzal, hogy gyakorlatilag néhány szöcske tönkre teheti az egész földet, miközben több ezer tehén semmilyen zajt nem csap, és mi úgy gondoljuk, hogy ez a hat szöcske fontosabb a több ezer tehénnél. Köszönöm. Elnök úr, most megadjuk a szót Pablo Zalba, elnézést kérek. A Pablo Zalba Béren jelentés témájában kap szót Rojtova képviselő. achillovou patou dohody s koreou je a Koreával való megállapodás lényeges, de azt kell mondanom, hogy ellenőrizni kell, mert ha mennyiben nem így teszünk, akkor különböző kockázati tényezőknek lesz kitéve az egész Európai Uniós kereskedelem és piac lényeges lenne, hogy számunkra is legyen előnye ennek a megállapodásnak. Én nem tudtam támogatni ezt a jelentést, mert ki kell jobban emelni a különböző problémákat, a protekcionista intézkedésekre gondolok itt, és nem szabad hagynunk, hogy például az európai automobilipart aláássák. Örülök annak, hogy halasztásra került most ez a téma. Jó. Andrea képviselő, itt van térjünk át rá. Köszönöm, elnök úr. Két jelentéssel kapcsolatban szeretnék beszélni. A Bénev és a Winkler jelentésekkel kapcsolatban szólnék. Ezek egymás után következtek. Szeretném megerősíteni, hogy megkapom a szót, abba hagyta a képviselő. Azt mondják nekem a szolgálatok, hogy azért nem volt vita ezzel a két jelentéssel kapcsolatban, mert nem voltak módosító indítványok, tehát ezzel kapcsolatban nem lehet a szavazatot magyarázni a szabályzat szerint. Jó, rendben van, tehát akkor a két jelentéssel kapcsolatban nem beszélhetek. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó, akkor térjünk rá a Bové jelentésre, és akkor most megadom Paolo Bártolocinak a szót ezzel kapcsolatban. Elnök úr, köszönöm szépen, elnézést kérek a pillanatnyi késésért. Csak szeretném itt hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a gazdák esetében a tisztességes jövedelem. Tehát, hogy a mostani helyzet sajnos komoly aggodalmakat, gazdasági aggodalmakat hozott létre a mezőgazdaságban. Tehát eh, meg kell, szav, meg kell változtatni a rendszert, és el kellene érjük, hogy az Európai Bizottság eh, Ugye ma vizsgáltuk ezt a javaslatot, ezzel kapcsolatban szeretném én a véleményemet elmondani, tehát el kell érnünk, hogy az Európai Bizottság minket eh, támogasson. Fontos az ellenőrzés a globális szinten, és az ellátási lánc, az élelmiszer ellátási lánc biztonságát garantálni kell, az árakat garantálni kell, mert eh, nem, eh, nincs igazságosság a mezőgazdasági szektorban dolgozóknak és eh, nincsen tárgyalási pozíciójuk, visszaélnek a helyzetükkel a mezőgazdaságot meg kell erősíteni, ez gazdaság és társadalmi szempontból is fontos. A, az Európai Unió piac szempontjából elengedhetetlen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Bártoloczi úrnak, és megadom a szót Peter Zsálnak ugyan ebben a témában. Mikrofon. Uh, vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ma nagyon jó döntést hoztunk. Jó ez a gazdák számára, jó a fogyasztók számára, és jó az európai gazdaság számára összességében. A legfontosabb ebben a saját kezdeményezésű jelentésben a jelzés. Jelzés értéke van, hogy a gazdáknak joguk van, hogy a munkájukat megfelelően díjazzák. Ahogy ez jelenleg áll, úgy nem el tovább. Nincs még kifogásunk az ellen, hogy ö, ö, megfelelő áru, kedvező áru élelmiszereket vásároljunk. Ez jó. De hogyha az energiaérték alatt árosítják az élelmiszereket, hogyha az több pénzt hoz, hogyha nem termelik meg, akkor valami nem stimmel a rendszerben akkor nem működik a tisztességes verseny, ha pedig az nem működik, akkor a politikának be kell avatkoznia és éppen ez a lényege ennek a jogszabálynak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Meginis asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak támogatni szeretném a Bové jelentést, és Jász kollégám véleményét. Nagyon komoly üzenetet küldünk a politika képviselőinek és a gazdasági világnak is, hogy az Európai Parlament bizony komolyan gondolja, amit megfogalmazott. Tegnap kiderült, hogy nem mindenki ért egyet ennek a jelentésnek a teljes tartalmával, de abban mindannyian egyetértünk, hogy a gazdákat nem lehet tovább folytogatni, kicsavarják belőlük az utolsó cseppeket is. Egész egyszerűen ez egy akkora válsághelyzet, hogy ezt meg kell változtatni, nem fizethetünk ennyire borzasztó árakat a szupermarketekben a termékekért. Muszáj, hogy legyen egy ombudsman, aki az élelmiszer ágazatot képviseli, és az élelmiszertermelőket meg kell becsülni a versenyjogot felül kell vizsgálni. Én nagyon örülök annak, hogy ez a vita megkapta azt a vitát, amelyet megérdemelt, és azt a támogatást, amelyet valóban megérdemelt. Az elmúlt évek retorikáját valami gyakorlattal is alá kell támasztani. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök úr Rojtova asszonynak adom meg a szót. E, Támogattam ezt a jelentést, és nagyon örülök annak, hogy az Agri Szakbizottság foglalkozott azzal, hogy az élelmiszerellátási lánc milyen rosszul működik, illetve hogy a jövedelmek mennyire különbözőek a gazdák körében, és hogy milyen magas árakat kell fizetniük a fogyasztóknak az élelmiszerekért. Ezt az elfogadhatatlan diszkriminációt és megkülönböztetést az EU12-n belül szerintem nem lehet fenntartani. Nagyon sok vásárlók egyáltalán akkor is problémákba ütközött, amikor az alapvető élelmiszereket próbálta megvásárolni Csehországban. A cseh gazdáktól. Köszönöm, Rojtova asszony. Ines Vajdernek adom meg a szót. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka šis ziņojums... Azt gondolom, hogy ez a jelentés, amely a gazdák jövedelmét célozza, szükséges, hiszen az, a termelési költségek nőttek, és sokkal nagyobb mértékben növekedtek a költségek, mint hogy a jövedelmek is lépést tartottak volna ezzel. Gyakorlatilag a nagy élelmiszerláncok nem vesztenek semmit, az Európai Uniónak a célkitűzése viszont az volt mindig is, hogy a gazdáknak az életét javítsa. Sajnos azonban ezeket a célkitűzéseket nem sikerül maradéktalanul teljesíteni. Növekednek ugyan a ráfordítások, miközben például a lettországi gazdák összehasonlításban a gazdagabb EU-s országokkal veszítenek, hiszen Lettországban nincs annyi támogatás, úgyhogy itt semmiképpen sem a kohézió, hanem a de kohézió figyelhető meg. Támogatom azt, hogy kimutassuk nagyon egyértelműen, hogy a nagy láncolatok a gazdák rovására milyen profittal dolgozhatnak. Kelly. Köszönöm szépen. Son Kellynek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök hogy támogathatom ezt a jelentést. Ennek a címe mindent elmond. Tisztességes jövedelem a gazdáknak. És ez azt jelenti, hogy a már nagyon-nagyon régóta nem tisztességes a gazdák jövedelme, és hála jó Istennek a jó irányba teszünk egy lépést. A termelők, a feldolgozók és a kereskedők között tisztességesen kell a jövedelmet elosztani, és most a megfelelő üzenetet küldjük a külvilágnak. Csak így kell, hogy folytassuk biztosítani kell a családi gazdaságok működőképességét és az élelmiszerellátási lánc biztonságát. A most elfogadott jelentés is azon az úton vezet minket, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Köszönöm szépen, Kelly úr. Most uh, rátérünk a következő jelentés, a Portász jelentése, és ezzel kapcsolatban megadom a szót Romana Jordan Csizellinek. Ebben a jelentésben az európai szolidaritásról is szó van a globalizációs alkalmazkodás mellett. Az egyes polgároknak is osztályrészül kell, hogy jusson a szolidaritás, de most úgy tűnik, hogy a globalizációs alkalmazkodási alap nem jól működik. Nagyon fontos tehát, hogy felülvizsgáljuk ezt a, az alapot. Nem tudom, hogy függetlennek tekinthető egyáltalán ez az alap, hiszen nyílt végű a működése. Az Európai Uniónak a jövőben a foglalkoztatást és más területeket fokozni kell, fejleszteni kell, fenntartható gazdaságra van szükségünk, és nagyon lényeges, hogy ne teremtsünk olyan mechanizmust, amely azokat védené, amelyek, akik nem tudnak egyébként alkalmazkodni az új kívásokhoz. Ennek szellemében szavaztam. Barbara Matéra asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én vagyok a néppártban a felelős ezzel a ezért a jelentésért, és szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját, és azt az együttműködést, amelyet tanúsított minden parlamenti frakcióval együttműködött nagyon kiválóan. Fontos lépéseket tartalmaz ez a jelentés a helyzet javítására vonatkozóan közép és hosszú távon. Megfelelőek a javaslatok. Az egyes eseteket értékeltük 2008-ban, és ennek megfelelő javaslatokat fogalmaztunk meg a szakbizottságban. Egyszerítés, egyszerűsítésre és gyorsításra van szükség. A különös, különösen a, gazdaságok, a gazdák nehéz helyzetére vonatkozóan a tagállamok gazdáit segítenünk kell, és nagyon fontos aláhúzni, kiemelni azt, hogy mennyire szükséges 2013-ig kiterjeszteni az engedélyezett gazdákra a támogatást a mostani gazdasági válságra való tekintettel. És befejezem, elnök úr, nagyon erős határozott jelzést kell küldenünk a külvilágnak a az állampolgáraink felé is fontos jelzés ez a jelentés és a lépések. Köszönöm szépen Matera asszonynak, mondja az elnök úr, és megadom a szót Inez Vejdelnek. a Igen, tisztelt elnök úr, figyelembe kell venni, hogy a globalizációs alap a munkanélküliség csökkentése érdekében jött létre, új munkahelyek teremtése érdekében. 500 milliót kellene költenünk a célok elérésére, és nem merítették ki a lehetőségeket. Vannak olyan országok, amelyek nem is nyújtottak be kérvényeket. Nagyon pozitív volt a kezdet a válság után. A bizottság akkor úgy döntött, hogy egyszerűsíti az eljárást, de ez a munka még nem zárult le, ezt folytatni kellene, különösen az új országokra tekintettel, ahol sok kis és középvállalkozás van, és itt nem egy nagy ad munkát, hanem sokan kevesebbet itt kellene a globalizációs alapot bekapcsolni, ott kell segíteni, ahol a jövedelmek alacsonyabbak. Köszönöm szépen. Szikioszki úr következik, tessék parancsolni. Szikioszki úr, öné a szó. raportu Bové. Przepraszam, nie wiem dlaczego został pominięty. Przyjęliśmy dziś ważny raport. Köszönöm szépen. Elnök úr, bocsánat, az volt a benyomásom, hogy mint a nem én következnék. Nagyon fontos jelentést fogadtunk el a mai napon, ami az, az egész élelmiszerellátási lánc működése tulajdonképpen azon múlik, hogy hogyan tudjuk az élelmiszereket szállítani a földekről a fogyasztókhoz, hogyan jutnak el ezek az élelmiszerek a fogyasztók asztalára. Nagyon komplex rendszerről van szó, a mezőgazdasági tevékenység is nagyon komplex önmagában. Egy gazda egyedül nagyon kevés hatással van a könyv környezetére, nem, nincs nagy befolyása. Éppen ezért fontos a pové jelentés, és éppen ezért kell az egyes termékek árával foglalkoznunk. A monopolista tevékenységet korlátozni kell a kereskedelmi láncok részéről, fel kellene állítani olyan intézményeket, amelyek figyelemmel kísérik a piacot ezen a téren. És el kell sajnos a gazdák egyelőre még nem szervezték meg magukat, és ezért veszítenek. Hát mindegy, az ön hozzászólása nem a jelentéssel foglalkozott, de ettől függetlenül köszönöm. És most rátérünk a Cvívka jelentésre. Megadom Bruno Gomisnak a szót. Monsieur le Président, le rapport de notre collègue... Elnök a kollega jelentése nagyon fontos munka, kompetens munka. Ha megnézzük a jelenlegi hatásköröket a kereskedelmi ügyekben, akkor ott eddig nagyon sok ellentmondást tapasztalhattunk, de ez a jelentés csak egy része a problémának. És ott, ahol az európai törvényhozás jogos lenne, az a harmonizáció nem az alapvető szövegekre vonatkozóan, ahol minden ország jogszabályát harmonizálni kell, hanem itt arról van szó, hogy azokat a törvényeket kell harmonizálni, ahol a bírósági illetékességről van szó, és ha itt kerül sor konfliktusra, akkor tudni kell, hogy melyik ország joga érvényes, például az ingatlan jogban, vagy a szellemi tulajdonra vonatkozó jogban, vagy ha különböző helyeken találhatók a szerződéses partnerek. Ehhez van szükség európai jogra, és az a magánjogi kódex, amíg ez így ebben a formában létezik, addig örökké nehézségeink lesznek, ez a jelentés legalább kísérletet tesz a probléma megoldására. Köszönöm szépen. Parvanova jelentés. Miroslav Mikolasiknak adom meg a szót, tessék. Mikolásik, eh, there is not. Nincs itt a képviselő, úgy látom. Akkor Zuzana Rajtovának adom meg a szót.

itt az itt nem is csak etnikai összefüggésekről van szó, hanem emberi jogi kérdésről, akkor a kérdésem sem az, hogy a bizottság képes-e a nemzetközi jog megsértése nélkül ezt biztosítani, vagy meg lesz az emberi jogi elemzés, és erre vonatkozóan? A parlament ezt a konfliktust látja, de én támogattam a jelentést. Ja, dank u, eh, voorzitter. Ik heb tegen het verslag Paranova gestemd. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ellene szavaztam a jelentésnek, hiszen az etikai kisebbséghez tartozókról is szó van. Ez a jelentés, mint a legtöbb politikailag korrekt jelentés, kontraproduktívnak nevezhető miről is beszélünk, vagy miről nem beszélünk, az iszlámról. Úgy tűnik, hogy ezt a kifejezést már nem is lehet alkalmazni, nem lehet használni. Etnikai kisebbségről beszélünk, akiket diszkriminálnak, férfiak, a nőket, akik igazából ugyanahoz a csoporthoz tartoznak, nem szabad erőszakot alkalmazni vallási megfontolásból, ahelyett, hogy tényleg nevén nevezzük a dolgokat az iszlám legtöbb alapvetését nem tudjuk integrálni az európai társadalmakba. És mindaddig, amíg mi itt a parlament képviselőjeként nem vagyunk hajlandóak ezt elfogadni, minden intézkedést, amelynek az lenne a célja, hogy az iszlám nőket integráljuk, tulajdonképpen pusztába kiáltott szavak. Report uh, Pietikainen. Pietikainen jelentés következik. Kalinowski kapja meg a szót. Dziękuję, panie przewodniczący. W dzisiejszych czasach zbyt często... Köszönöm, elnök úr. Ma elkövettünk egy hibát. Azt gondoltuk, hogy az idősek feleslegesek gyakorlatilag a munkaerőpiac, munkaerőpiacon. De nem szabadna megfeledkeznünk arról, hogy milyen tapasztalatokat halmoztak fel a, különösképpen az idősebb korosztályba tartozó hölgyek vannak nehéz helyzetben a munkaerőpiacon. Ez a jelenlegi diszkrimináció eredménye. Emiatt tartunk ott, hogy a nők sokkal jobban megszenvedik a munkaerőpiaci helyzetet, a fizetésük kevesebb, többen élnek szegénységben. Éppen ezért örülök annak, hogy az olyan állásfoglásokat nem, fog, nem fogadjuk el amelyek nem pozitívak. Végre foglalkozunk a problémával, és előre léphetünk. Köszönöm, köszönöm, mondja az elnök úr, és megint asszonynak adom meg azt. Köszönöm, elnök úr. Én támogatom ezt a jelentést, különösképpen három bekezdésre szeretném felhívni a kollégák figyelmét, amelyek rendkívül fontosak. Mivel nagyon azon gondolkodunk, hogy mindenkit eh, valamilyen, mindenkinek valami gondozást biztosítsunk. A 17-es, a 19-es és a 25-ös bekezdés rendkívül pozitív és előremutató ezzel kapcsolatban. A jogokat tiszteletben kellene tartani, amikor az idősek gondozásáról van szó, és biztosítsuk azt, hogy ők a saját otthonukban függetlenül élhessenek, és ehhez kaphassanak támogatást. Ne tegyük azt, ne engedjük azt meg, hogy mások profitáljanak abból, hogy az időseket egyfajta gondozó iparágba helyezzük. A munka és a gondozás összeegyeztetése is fontos téma. Hadd hívjam fel erre mindenkinek a figyelmét, ez nem csak Európában fontos. A politikai munkát is össze kell hangolni a gondozással kapcsolatban a gondozással. Én szeretném felmérni, megkérdezni képviselőtársaimat, hogy hányan gondoskodunk idősekről, még közöttünk is vannak itt sokan. Köszönöm szépen, és Szerménye Maconinak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Én is nagyon támogatom ezt a jelentést, mert egy nagyon fontos elvet, több nagyon fontos elvet erősít meg gazdaság és társadalmi erőforrásról van szó, amelyet eddig nem ismertünk el, amelyet negatívan teszünk. A gazdasági válság most felhívja a figyelmünket még sokkal jobban a nőkre, illetve az idősödő hölgyekre. Az életkor szerinti diszkrimináció nem megengedhető és a szegénység, az alacsony nyugdíjak elfogadhatatlanok, a jóléti állam alapjait ne tegyük tönkre. Nagyon fontos ez a jelentés. A, a népek Európája megteremtése szempontjából és nagyon világos megközelítést alkalmaz, tud, tanulmányokat, tudományos adatokat vesz figyelembe, és azt mondja, hogy az eltérések, a diszkrimináció, amely az egész életük során a nőket éri, vezet az idősödő társadalomban betöltött helyzetükre helyzetükhöz, tehát nem csak nemi, hanem életkor szerinti diszkrimináció is éri őket. Alapvetően fontos, hogy legyen egy olyan mechanizmus, amely garantálja, hogy a nők jogait akkor is, meg, akkor is érvényben legyenek, amikor már nyugdíjasok a nyugdíjrendszert meg kell reformálni ennek érdekében, ugyanígy a nyugdíjba vonulási életkorát, életkort, és segítséget kell nyújtani ezeknek az embereknek. Egész egyszerűen ez elengedhetetlen. Minden egyes tagállamnak el kell érni ezeket a célkitűzéseket, és itt Olaszországra is gondolok. A európai célkitűzések ezek, és ezeket teljesíteni kell. Köszönöm szépen, Mancóni asszony. Az elnök, mondja az elnök úr, megadom Vojtova asszonynak a szót pane předsedající eh, já jsem hlasovala proti této zprávě protože. ellene szavaztam a jelentésnek mert eh, egy olyan javaslat is elhangzott hogy a tagállamoknak eh, speciális helyzeteket is figyelembe kell hogy vegyenek. A kérdés az, hogy akkor jobb helyzetbe kell, hogy kerüljenek egyesek, mint mondjuk a nők, Szeretnék utalni arra, hogy idős asszonyok társadalmi helyzete nagyon sokszor negatív, hiszen életük nagy részét a gyerekek nevelésével és a háztartás fenntartásával töltötték, és nem a szexuális orientációkból adódik ez a negatív helyzet. I was pleased to support, uh, szépen, Én nagy örömmel támogattam ezt a jelentést. Én voltam az egyetlen, aki tegnap este részt vettem a vitában, de nem szólaltam fel. Ennek az volt az oka, hogy a vita címe helytelen. Nem a nők szerepéről beszélünk az idősödő társadalomban, hanem arról, hogy milyen egyenlőtlenségek vannak a nyugdíjaz, nyugdíjrendszerben, amelyek elfogadhatatlanok, és hogy milyen nehéz a nők helyzete. Szükség van még további vitákra arról, hogy az idősödő társadalomban milyen a nők és a férfiak helyzete, és a költségvet, az egyes tagállami költségvetésekben erre hogyan reagálnak. Azt hiszem, hogy ezt a vitát még nem folytattuk le, nem foglalkoztunk még ezzel megfelelően, és nagyon-nagyon sürgősen meg kell ezt tennünk, hogyha a problémákat meg akarjuk oldani. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök úr. A Lokegárd jelentés következik, és Clemente Mastellának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, ön és még mások is néhányan elmondták, hogy a jelentés mellett szavaztak, mert fontosnak tartják annak érdekében, hogy a politikusok a felelősségüket vállalják a választókkal szemben, és ez a mostani demokratikus társadalmaink életében ez egy nagyon fontos dolog. Én is nagyon fontosnak tartom a választók demokratikus részvételét az Európai Unió életében. Az úgymond láthattuk ezt a sajnálatos tendenciát, hogy a választásokon nem vesznek részt a szavazók, egyre kisebb a szavazók aránya. Nem tájékozottak az állampolgárok, nem ismerik a politikákat, a tematikákat, tehát egyre jobban eltávolodnak az intézményektől, intézményektől és ismerjük a Lisszaboni szerződése kapcsolatos eseményeket is, hogy hogyan születtek meg a közösségi döntések. Egész egyszerűen ezt a távolságot valahogyan meg kell szüntetni, mindenkinek minden információhoz ingyenes és szabad hozzáférést kell biztosítani. Együttműködünk a nemzeti hatóságokkal, együtt kell működnünk a nemzeti hatóságokkal annak érdekében, hogy ez az ingyenes és szabad hozzáférés az összes információhoz valóban megvalósuljon minden állampolgár számára. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Mászterlak képviselő úr és most Lokkegaard képviselőnek adom meg a szót. Tak, a formand. Først og fremmest Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy egy olyan jelentést tudtunk elfogadni, amely elősegíti a jobb kommunikációt az Európai Unióban. Én a néppárttal és a szociáldemokrata frakcióval sokat dolgoztam, és fontos, hogy legyen egy erős dokumentum, egy olyan, amely minden javaslatot magában foglal. Időközben azonban több kompromisszumra került sor, és reméltem, hogy a szavazásig meg is maradnak ezek, de ez nem volt lehetséges, bizonyos lobby erők gondoskodtak arról, hogy gyengüljön az anyag, de mégis örülök, hogy megállapíthatom, hogy jó vita volt, és és ez a 46 módosító jobb kommunikációt fog eredményezni. Uh, Köszönöm, gratulálok. Megint is asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon nagy örömmel támogattam ezt a jelentést, mint volt újságíró. Én ismerem ennek a helyzetnek mindkét oldalát. Korábban újságíró voltam, most pedig politikus vagyok. Azt hiszem elég ne, veszélyes, hogyha az információ és az újságírás közé jelet teszünk. Az én aggodalmam a következő. A gazdasági válság miatt most nagyon sok újságíró elveszíti a munkáját. Ez Írországban is megtörténik, a helyi újságok elbocsátják az alkalmazottakat, a helyi rádióállomásokon is nagyon-nagyon nyomás hogy bocsássanak el alkalmazottakat, és ez azt jelenti, hogy ezt megszenvedi az újságírás színvonala. Nem lesz ideje, energiája az újságíróknak arra, hogy alaposan tájékozódjanak egy-egy adott témáról. Tehát sajnos visszaesik a minőség, a helyi eseményeket, az es- helyi eseményekről nem tudjuk tájékoztatni az állampolgárokat, tehát ennek a parlamentnek az a, kihív, az a kihívásra kell szembenéznie, hogy a egyes helyi állampolgárokat érdeklő témákkal foglalkozzon. Köszönöm ezt asszony, és Blasza képviselő úrnak adom meg a szót. Vážený pane předsedo, pozitívem této zprávy určitě... Elnök úr, ami pozitív ebben a jelentésben az az, hogy elismeri a nemzeti parlamentek növekvő szerepét és hangsúlyozza a szubszidiaritás fontosságát. Javaslatot tartalmaz a transzparenciára vonatkozóan, az információ nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan. Ez támogatandó. Másrészt magában foglal ez néhány vitatható kérdést is. Például azt javasolja, hogy jöjjön létre egy csoport, amely az Európai Uniós kérdésekről tudósít, úgymond nevelő módon. Hát így minden tagállamban van EU iroda, amelynek az a feladata, hogy megmagyarázza az uniós politikákat. És a parlamentnek is vannak információs tájékoztatási irodái komoly költségvetéssel. Hát akkor ezeket a célokat itt kell elérni, és nem pedig újabb csoportok létrehozásával. Köszönöm. Ines Vajda asszony szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon pozitívan értékelem azt a tényt, hogy a jelentés emlékeztet arra, hogy milyen fontos tájékoztatni az embereket arról, mi történik az Európai Unióban, és hogy ezt az iskolai programokban is fel kell venni. Most, hogy sok információnk van az euról, a tájékoztatási irodák szerepe nő a tagállamokban, az EU irodák szerepe. Hangsúlyozom, fontos ellenőrizni, hogy itt mi történik ezekben a központokban, és milyen hatékonyan tudják használni azokat a forrásokat, amelyeket kapnak. Pozitívan értékelendő az a tény, hogy a juronyóz értékelése jó. Én úgy gondolom, hogy ez a csatorna minden hivatalos nyelven meg kell, hogy jelenjen Lettországban, csak oroszul kapjuk meg az információt, lettül az e- Euronews nem közvetít. Fontos a független újságírós. Azt javaslom, hogy teremtsünk egy közös keretet az Európai Unióban arra vonatkozóan, hogy a média hogyan működjön, különösen ott, ahol nincs meg a politikai akarat. Köszönöm, és most az utolsó hozzászólás a jelentéshez. Meglepking asszony. Köszönöm szépen. Ez a jelentés megnézi, hogy hogyan változik, és hogyan változtatja meg az új média, az újságírást. És ez fontos a képviselők számára, mert meg kell néznünk, hogy hogyan tudósítanak az euról, és itt éppen ezért több pénzre van szükség a kommunikációs politika számára. Én hiszek a szólásszabadságban, hiszek a független hiteles médiában. Nem lehet kényszeríteni az újságírókat arra, hogy bármit is közvetítsenek, mert az propaganda, és ezért nem támogatom ezt. Elszalasztottunk egy lehetőséget, és Éppen, hogy védeni kellene a médiát. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégák. Az ülést felfüggesztjük, és a munkát folytatni fogjuk három órakor. Köszönöm.